erőfeszítés elnyerje jutalmát, ugyanakkor az internet szabadságát ne korlátozzuk. Ez a feladatunk, amely ránk vár az elkövetkezendő hetekben, hónapokban. Grazie, Ládis. Köszönöm szépen, ezzel lezárom a vitát, és holnap lesz a szavazás 12 eh, óra 30-kor. Most áttérünk Giovanni Lavia képviselő jelentésére a 2013-as évi költségvetés háromoldalú egyeztetés, és Giovanni Laviának adom meg a szót, három percben parancsoljon. Tisztelt elnök asszony, tisztelt biztos úr, tisztelt kollégák, a trialógusra adott megbizatásról szóló választás nagyon fontos időpontban valósul meg, különösen az európai jövőt illetően az Európai Tanács eh, május, május 28-án úgy döntött, hogy egy olyan intézkedéseket fogad el, amely egy versenyképes Európát garantál. Ennek csak örülhetünk, a, az állam és kormányfők eh, megmutatták az utat a, kiutat a válságból. Egy erősebb Európában szükség, a növekedés erősítés, a foglalkoztatás, különösen ami a fiatalokat illeti, a kkv támogatása, azok, azok a prioritások, amelyeket parlamentként kijelöltünk, és tudjuk, hogy ezekre nagy szükség van a gazdaság fellendítése érdekében. Szükségünk van Európában egy versenyképes növekedésre, és ezt olyan intézkedések kell, hogy kísérjék, amelyek például munkahelyeket teremtenek a fiatalok számára, megfelelő fizetési szintre is szükség van annak érdekében, hogy a kiadásokat teljesíteni tudjuk az egy A, B és 2-es fejezetekből. Tudjuk, hogy a tárgyalásoknak ez egy kulcspontja, különbözőek az elképzelések, amelyeket itt a tagországok megneveztek. Szerettem volna egy pontra utalni, az Európai Tanács következtetéseinek is ez egyike. Akarat van arra nézve, hogy mindez megvalósuljon. A tanács azt állítja, hogy az Európai Unió továbbra is teljesíti mindazt, amire szükség van annak érdekében, hogy Európát az intelligens növekedés útján tovább vigye, fenntartható növekedést valósítson meg, és remélhetőleg, hogy teljes eltökéltség kíséri majd mindezt a tagországok részéről, akik majd mindent megtesznek az ügy érdekében. Nagyon fontos, hogy a polgárok bizalmát visszanyerjük, növekedés valósuljon meg, és emlékeztetnék arra, hogy a amit a bizottság javasolt a kifizetési előirányzatoknál, a tagországok támogatását élvezte, és ellen érzésbe ütközött mindez a tanács rétéhez. Ami a kifizetéseket illeti, május végén módosítottuk ezeket, nagyon fontos, hogy a folyamat megfelelően valósuljon meg, jó eredményt érjünk el, amely az európai polgárok igényének is megfelel. Megfelel, éppen ezért a kiadásokat folyamatosan ellenőriznünk kell, azért, hogy az igényekről és a jövőbeni igényekről beszélhessünk. Éppen ezért nagyon fontos az erős intézményközi együttműködés, ami eddig nem valósult meg. El kell kerülni mindazt, ami az elmúlt évben történt, illetve a kifizetéseket eh, egy kiegészítő költségvetéssel egyensúlyozzuk ki. A jövő évben több kifizetésre számol, számítunk, éppen ezért nagyon fontos, hogy a 2012-es év után a kifizetések 2013-ban eh, jobban megvalósuljanak. Nagyon fontos a kötelezettségvállalási előirányzatok megfelelő szinten tartása. Több Európára van szükség, nem kevesebb Európára. Éppen ezért a kötelezettségvállalási előirányzatoknál a politikai prioritásainkat ki kell fejeznünk, befektetésre van szükség az új munkahelyek érdekében és a növekedés erősítése érdekében. Az utolsó fontos aspektus pedig az ITER finanszírozásához kapcsolódik. A bizottság javaslatát tudomásul vettük, bizonyos eszközök rendelkezésre állnak a hetes kutatási keretprogramból. Az Európai Parlamentnek célja az, mint ahogy ez el is hangzott a közös nyilatkozatnál, hogy minden eszközt kiaknázzunk, amelyek a költségvetési rendeletben és az intézményközi megállapodásban rendelkezésünkre állnak. Köszönöm szépen a kollégák és az árnyék jelentéstevők munkáját, a tanács nincs jelen, éppen ezért Lewandowski biztost felszólítom arra, hogy működjék velünk együtt szorosan. Remélem, hogy ezt siker koronázza majd az európai polgárok érdekében. Köszönöm. La parola al commissario Lewandowski. Köszönöm, Lewandowski. Biztos úr kap szót. Elnök asszony. Tisztelt képviselők, két párhuzamos eljárás folyik a 2013-as költségvetési javaslatunkkal kapcsolatban. Ez sajátos légkörben zajlik, a költségvetési konszolidáció elengedhetetlen előfeltétele az európai Európa fenntartató fejlődésének, ugyanakkor válságos időkben is szükség van befektetésre, beruházásra, hiszen ez alapozza meg a növekedést, a munkahelyeket a jövő eljövendő években. Az európai csúcson is ezen a véleményen voltak az állam és kormányfők. Az Európai Bizottság 2013-as költségvetés tervezete korrekt módon tükrözi ezt a célkitűzést, és a parlament mandátuma, ahogy azt Lavia eh, előadó úr is kifejtette, hasonló irányba mutat. Eh, megszorításokra szükség van, adminisztrációban, az igazgatásban is van teljesítménytartalék, mindösszetesen, mindösszesen 2% eh, növekedési eh, eh, terv van. Ugyanakkor a pénzügyileg és jogilag kötelező kifizetésekre a, a kifizetések megfelelő szintjére van szükség 2013-ban. Senki se, számára sem lehet ez meglepetés. Egy pénzügyi keret időszak végén a programok végrehajtása felgyorsul, így a kifizetések szintjének is emelkednie kell. A 2013-as költségvetésnek ez az egyik sajátossága. Amellett az M plusz 2-es, M plusz 3-as szabály azt jelenti, hogy legalább 2013-on ki kell fizetni a 2010-es, 11-es kötelezettségvállalásokat. A kifizetési kötelezettségek nem hozzám tartoznak, nem az én felelősségem, az Európai Unió kollektív felelőssége, még akkor is, hogyha hangsúlyoznom kell, hogy a kutatásfejlesztés és a kohézió a leghangsúlyosabb. Nem lehet elhalasztani a kifizetéseket, mert ez likviditási problémákat okozhat a tagállamokban, vagy a befektetési beruházási lehetőségek számát csökkenti, a kifizetési módszertant pedig a költségvet, Európai Parlament e, költségvetési bizottságának e, elnöke tudná erről bőven e, beszélni. Amikor május végén erről tárgyaltunk, akkor azt hiszem jól megmutatta, hogy a több éves pénzügyi tervezés logikáját önök is jól értik, így egy Levia úr véleménye is érthető. Ugyanakkor a tanács oldaláról vannak aggasztó fejlemények. A előrejelzéseink nem a saját feltételezéseinken alapulnak, a tagállamok adatain alapulnak. Kevésbé vagyunk optimisták, mint maguk a tagállamok. A 2013-as kifizetések szintjét illetően, ugyanakkor meggyőződésem, hogy intézményközi együttműködés megint csak kompromisszumra eh, visz majd minket. Köszönöm, hogy a kísérleti projektek és előkészítő fellépések indikatív eh, listáját már most elérhetővé teszi, és valóban bízom benne, hogy még ilyen szélsőséges körülmények között is megtaláljuk a módját annak, hogy a 2013-as költségvetést tető alá hozzuk az év végéig. Köszönöm. Grazie, commissario. La parola... Köszönöm szépen, biztos úr. Jettemeki asszony kapja meg a szót egy percre. Tisztelt elnök asszony, az EU tagállamok takarékoskodnak, az EU-nak is takarékossági intézkedéseket kell bevezetnie. A költségvetésre mégis 7%-os többletet javasol a bizottság hazám számára. Ez 70 és 100 millió euró közötti megtakarítási kötelezettséget jelent az államháztartásban, hogy az eladósodottságunk ne növekedjék. És Ez nagyságrendileg megegyezik az egészségügyi költségvetésből elvett források mértékével. 7,5 százalékos növekményt javasolnak a biztonsági helyzet romlása ellenére Afganisztánban, illetve Irakban. Ugyanakkor az EU külpolitikai szakemberei úgy nyilatkoznak, hogy stabil ott a helyzet. következetes kell, hogy legyen az üzenet. Az én üzenetem az, hogy takarékoskodni kell. De az EU tisztviselőinek nyilvánvalóan biztonságos környezetben kell dolgozniuk, csak hogy az EU nem költhet itt többet, mint a többi területeken. Tehát, hogyha a tagállamok takarékoskodnak, akkor az EU is takarékoskodjon. La Commissione Sviluppo, l'onorevole Mitchell per un minuto. Michel úr a Fejlesztési Bizottság részéről egy percben. Köszönöm szépen Giovanni Levia kollégának, köszönöm szépen a kitartó munkáját. Annyit szeretnék hozzá fűzni a témához, hogy megértem, hogy egyes tagállamok szeretnék, hogyha csökkenne a hozzájárulásuk a fejlesztési támogatásokhoz. Nehéz időket élünk, de a GNI-hez kötődik a 7,5%, hogyha a GNI e csökken, akkor érthető módon az arányos érték is csökken. De nem szabad duplán veszélyeztetni a világ legszegényebb országainak, országaiban élőket. Hadd emlékeztessek arra, hogy minden nap 22 ezer gyermek hal meg és korábban 36 ezer volt a gyermekeknek a száma, akik meghaltak napi szinten. Tehát azzal, hogyha a GNI-hez képest is csökkentenénk az arányt, veszélyeztetnénk az életüket. Két milliárd ember születik a következő években a fejlődő országokban, és őket veszélyeztetnénk, hogyha itt öncélúan takarékoskodnak. Rendben, hogy az összegeket csökkenteni kell, de a GNI alapú arányokat nem szabad csökkenteni. És Nagy-Britannia, Dánia már megmutatták, hogy még a nehéz idők ellenére is folytatni engedik ezt a tevékenységet. Elnök, köszönöm szépen a Nemzetközi Kereskedelmi Bizottság részéről Stasny képviselő egy percben. Thank you, Madam President. As rapporteur for budget... Köszönöm, elnök asszony. Az Intában én voltam a jelentéstevője a költségvetési témának, és támogatom azokat a tevékenységeket, amelyek a bilaterális kapcsolatok javításához, illetve a globális stabilitáshoz és szolidaritáshoz járulnak hozzá. Éppen ezért kérem azt, hogy az Aid for Trade, az ICI és az MFA finanszírozását folytassuk. Szeretném azt, hogyha olyan tevékenységeket finanszíroznánk, amelyek a munkahelyteremtéshez, mint például az EU-s vállalkozások nemzetközi szinten történő megjelenítéséhez, a KKV-k támogatásához a keleti és délkeleti partnerségben hozzájárulnak, illetve a magas szintű párbeszéd erősítéséhez a e, Kínával, az USA-val és más feltörekvő országokkal. Ezek a tevékenységek minden európai polgár életére nézve hatékonyságot mutatnak, és köszönöm a jelentéstevő munkáját. Köszönöm a Kokobú képviseletében Fjellner úrnak adnám meg a szót, de ő nincs itt a teremben. Boland úr kap szót, egy percben parancsoljon. Je remercie Monsieur Lavia pour son travail de Köszönöm szépen Lavia úrnak ezt az összefoglalót, az elvégzett munkát. Ez prioritás Európa számára, és minden energiánkat erre kell összpontosítanunk, hogy a szociális területet kézbe vegyük, a konvergenciát, kohéziót erősítsük. A 2013-as költségvetésben ez kellő súlyt kell, hogy képviseljen, és a több éves keret utolsó költségvetését jelenti 2013-as, tehát dinamikusan el kell indítanunk az állásteremtést a fiatalok számára, illetve a vállalkozásokat kell támogatnunk a KKV-ken keresztül. Fel kell vennünk a harcot a munkanélküliséggel, különösen a fiatalok munkanélküliségével szemben. És a szociálpolitikát újra kell értékelni, újra kell orientálni meg kell erősíteni a Progress, az EURES, illetve mikrofinanszírozási programokat. A társadalom progresszióját kell elősegíteni, legyen szó kis vagy közepes vagy nagyobb vállalkozások támogatásáról, az EU-nak ezt finanszíroznia kell. Elnök, Butikoffer úr következik egy percben az Ipari Bizottság részéről. Köszönöm, elnök asszony, zöld képviselőként nem értek egyet az ITER finanszírozását illetően, költségvetési jelentéstevőként az ITER képviseletében egyetértünk az alapelvet tekintve, mi szerint a költségvetés az EU 2020-as stratégia prioritásait kell, hogy tükrözze. Ez azt jelenti, hogy a mi szakbizottságunk szempontjából ez a következőket jelenti, az energiapolitika, illetve a SZET középpontban áll, a kutatás és innovációnak is prioritása van, illetve a KKV-k támogatása ugyanígy. Köszönöm. Köszönöm. A regi képviseletében Stavrakakis úr kap szót, egy percen parancsoljon. Köszönöm, elnök úr az EU költségvetéséről tárgyalunk egy gazdasági válság kellős közepén, és mindenkit utolér a válság, mindenkinek költségvetési nehézségei vannak. A kohéziós politikával kapcsolatban tudjuk, hogy ez a legjobb eszköz arra, hogy Európába növekedést és munkájteremtést teremtsünk óriási kifizetési eh, hátralékünk van. Ezt 2012-es eh, kifizetési eh, előirányzatok keretén belül kellett megoldanunk. A tanácsnak, a bizottságnak és a parlamentnek elemeznie kell az adatokat annak érdekében, hogy a 2013-as költségvetés végrehajtása ne szenvedjen kárt. A parlamentnek Eh, a kifizetések további csökkentését mindenképpen ellenéznie kell. Köszönjük, most pedig a következő szag eh, bizottság nevében Delange képviselő. Köszönöm szépen, elnök asszony. A mezőgazdasági költségvetés szerint növekedést könyvelhet el 1,6 os mértékben, ezt javasolja a bizottság, illetve a növekedést az váltotta ki, hogy új tagállamok csatlakoznak. A mezőgazdasági szakbizottság megvitatva ezt a kérdést, különböző megállapításokat tett a 2013-as költségvetés kapcsán. Az árak ingadozását nem szabad figyelmen kívül hagyni, aztán vannak mintaprojektek, kísérleti projektek, amelyek segítik a gazdák számára a piaci volatilitás kezelését, és kértük korábban a kísérleti projekteket, ezeknek az értékelését, a bizottság különböző ígéreteket tett, és ezek teljesülését várjuk továbbra is. A bizottságtól azt kérem, hogy jelentősen bővítse a készenléti keretet, mert a piac gyorsan változhat. Például a zöldség és gyümölcs piacon ilyen jelenség volt tapasztalható, és reagálnunk kell. Köszönöm. Grazie per la commissione Libe. Köszönöm a Libe bizottság nevében, Jakolin úr, egy percre kapszót parancsolja. Köszönöm. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák! Nehéz időket élünk, bonyolult elvárásoknak kell eleget tennünk, és arról tárgyalunk, hogy milyen kifizetéseket eszközöljünk. Lavia úr véleményét hallgatva, láthatjuk, hogy nehéz helyzetben a legtöbbet hozta ki ebből, a, a, ezekből a lehetőségekből. Ugyanakkor a Költségvetési Szakbizottság felvette velünk a kapcsolatot, kikérte a véleményünket ez ügyben, és vannak pozitív fejlemények is. Itt van például a Frontex, vagy a menekült alap. 2013 nagyon fontos év lesz, mert új pénzügyi keret készül, valamit tennünk kell. A politikai prioritásokról is mondani kell, hiszen pénz nélkül nem lehet a szervezetbűnözés ellen fellépni. Szerintünk ezen a téren mindenképpen te van még tennivalónk. Köszönjük! Az Alkotmányügyi Bizottság nevében Guerrero úr egy percet kap. Köszönöm szépen, elnök asszony. Tisztelt biztos úr! A szakbizottságunk szövegalkotójaként azt szeretném elmondani, hogy egy logikus közösségi költségvetést támogatunk mert ez sok dolgot katalizál, és kell egy költségvetési hang az Európai Unióban, amely elősegíti az országok növekedését, munkahelyteremtését. Választás előtti évről van szó, tehát forrásokra van szükség ahhoz, hogy az európai polgárokat tá- tájékoztassuk arról, hogy miről szól a választás, mi a tétje és az unió politika életében való részvételt így tehetjük lehetővé számukra. Egy tisztességes, logikus költségvetés felel meg ennek a feladatnak. Kommunikációra van szükség partnerségben. Különböző polgári kezdeményezésekbe kezdtünk múlt hónapban, valószínű, hogy lesz még ezekből, illetve lesznek parlamenti meghallgatások, a költségvetési forrásokat erre is megfelelően rendelkezésre kell bocsátani. Köszönöm. Köszönöm. Hannibal asszony nincs itt a teremben. A frakció képviseletében először a néppárti képviselőnek, Lamasszur úrnak adom meg a szót két percben. Köszönöm szépen, elnök asszony! Tisztelt biztos úr, kedves kollégák, ami a közösségi költségvetést illeti, itt az Európai Tanács szavahihetőségéről is szó van. Az elmúlt hét pénteken egyhangú döntéssel fogadott el növekedési csomagot a tanács. Összesen 55 millióról döntötte két éven keresztül annak érdekében, hogy a jövőbeni beruházásokat finanszírozzák. Ez a javaslat intelligens, pragmatikus és értelmes, tiszteletben tartja a kiadások plafonját, amelyet 5 évvel ezelőtt rögzítettünk, jelentős erőfeszítésekre támaszkodik a bizottság részéről is, illetve a nemzeti adminisztrációk részéről is, annak érdekében, hogy hatékony projekteket jelöljenek ki, de csak akkor van értelme, hogyha mobilizálni lehet a bejelentett hiteleket, tehát ki lehet fizetni ezeket a költségvetésből, és a 2013-as költségvetésből, és a következő kérdés merül fel, az állandó képviselők az elmúlt héttől zárt ajtók mögött döntenek majd a javaslatokról, amelyek alapját az állam kormányfők döntése hozta meg. Hogyha szkeptikusok a pénzügyi piacok, a polgárok aggódnak, akkor ez nem jó alap, nagyon gyakran a kormányok a különböző diversitásokra támaszkodnak, és egymásnak ellentmondó javaslatokat eh, alakítanak ki. Senki nem tudja azt, hogy miről is döntöttek pontosan. A ciprusi elnökség eh, felelősségei sajnos nincsenek itt, hogy a lojális módon megvalósítsa meghozott döntéseket, és eh, ne tegye azt a benyomást, hogy hipokriták gyülekezete az európai csúcs találkozó, és nem hatékony. Köszönöm. Az SND frakció képviseletében Gárdia Zabál képviselőnek adom meg a szót másfél percben. Komisario, evidentemente todos están. Köszönöm szépen. Köszönöm, biztos úr. Természetesen valamennyien a múlt heti tanácsi csúcsról tettünk említést, és óriási a tét, nagy összegről van szó, és megfelelő szakpolitikát kell folytatnunk a polgáraink érdekében, és az a cél, hogy a tanács megfeleljen ennek az elvárásnak. Költségvetési fegyelemre van szükség, a 122 milliárd eurós összeg nagyon jelentős. Motiválnunk is kell megfelelő eszközökkel Európát, és ezt szolgálja a költségvetés 151 milliárd eurós összege. Ez több, mint amire múlt héten megszületett a jóváhagyás, tehát a pénzügyminisztereknek kell lekövetniük ezt az irányvonalat a múlt heti tanácsi határozat nyomán. 2013 ügyében pedig azt mondhatom, hogy a szakpolitikai vállalásokra megfelelő források kellenek, mert sajnálatos lenne, hogyha nem ez lenne a helyzet. Sajnos a múltban igazolódtak a félelmeink, hogy megvan a feladat, de nincs rá pénz. A hetes kutatási keretprogram leállt, lebénult, nincsen rá forrás. Tehát a bizottság és a tanács által adott feladatokra pénzt is kell találni. Köszönöm. Elnök, az ALDE részéről Alvaro úr következik két percre. Tisztelt biztos úr, a 2013-as költségvetés tervezet, ami a kötelezettségvállalatokat illeti, 150 milliárd euróról van szó. Ezek a kötelezettségvállalások közvetlenül kapcsolódnak az Európa 2020-as stratégiához, és 2,7%-kal növekednek. Összesen 64 milliárd euróval. Annak érdekében, hogy az egyes falfejezetben növekedhessenek a növekedési kiadások, a KKV-k támogatása, a fiatalok számára történő munkanélkül, munkahelyteremtés, a kísérleti támogatások, az IKT, nagyon fontos, hogy ezek megvalósuljanak, illetve likviditási problémák megoldódjanak a növekedés érdekében. A Európának erre sürgetőbben szükség van, mint korábban. Ha a kifizetéseket vizsgáljuk, akkor tervezett eh, kifizetései 138 milliárd eurót tesznek ezek ki az elmúlt pénzügyi keretében. 2012-es évhez képest eh, növelte a kifizetéségek összegét a kutatási keretprogramban 28%-a, a struktúrás és kohéziós alapokban pedig 12%. A privát és közpartnerek bekapcsolódásával kell, hogy a partnerek megvalósítsák ezeket a problémákat. A kifizetések általános szintjének megnövekedése 6,8%-kal a szerződésbeli követ- követ- következményekből adódnak, annak érdekében, hogy a folyó év eh, kifizetései megvalósulhassanak eh, a felelősség teljes eh, költségvetés megvalósítás keretében. Itt természetesen vannak prioritások, az IKT politika megvalósítása 2013-ban a digitális technológiák erősítését is megcélozza. Ez a program Európa számára segítség és a költségvetés tervezet egy olyan megközelítés, amelyet remélhetőleg a tanácssal együtt közösen el ö, tudjuk majd fogadni. És jelentős összegeket takaríthattunk volna meg, ha ezt a vitát nem itt Strasbourgban, nem Brüsszelben folytattuk volna. Köszönöm szépen a zöldek képviseletében, Trüppel asszony kap szót másfél percben, parancsoljon. Tisztelt Biztos úr, ma délelőtt eh, Barroso elnök úr arról beszélt, hogy az európai költségvetés a döntő eszköz a fenntartható növekedés érdekében. Én ezt osztom, Lewandowski biztos ezt szintén hangsúlyozta, és ami nem mellékes ezekben az időkben, nagyon fontos, hogy a közösségi módszer segítségével taglaljuk a költségvetést. A parlamentnek és a tanácsnak közösen kell döntenünk az együttdöntési eljárás keretében. Csak ekkor születhet meg a közös költségvetés. A tanács az elmúlt héten a csúcstalálkozón úgy döntött, hogy a struktúrális alapokból 55 milliárd eurót kell mobilizálni annak érdekében, hogy a konszolidálási eh, politika keretében növekedés valósulja meg a döntő területeken az oktatás, kutatás, fenntartható energia, megújuló energiaforrások, olyan célok, amelyekben mi is osztozunk. A tanács azonban elmulasztotta meghatározni azt, hogy rövid távon honnét merítsük ezt a pénzt. Támogatom az előttem szólókat, a tanács skizofén magatartás mutat politikai szempontból, hogyha egyrészt követeli a növekedési csomagot, más, másrészt azonban a kifizetéseket 2012-ben, de 2013-ban sem hajlandó megnövelni. Helyes az, hogy a bizottság számításai óvatosak voltak, viszont arra alapulnak, hogy a szerződéseket be kell tartani. Éppen ezért mi követeljük, illetve felszólítjuk a tanácsot arra, valamint a ciprusi soros elnökséget, hogy legyenek bátrak, európai módon viselkedjenek, és gondoskodjanak arról, hogy a szükséges eh, kifizetéseket mobilizálni lehessen, hiszen eh, ha ezt nem tesszük meg, akkor ezzel becsapjuk az európai polgárokat. Köszönöm. Grazie per il gruppo ECR, l'onorevole. Köszönjük az ECR frakció nevében Ashworth úr, két percben. Uh, President, Commissioner. Elnök asszony, biztos jó. az európai gazdaság ekkora kívásokkal talán még soha nem kellett szembenéznie. És alapvetően eh, az forog kockán, hogy kép, lépést tudunk tartani a világ többi részével, ez fogja az európai népek jövőjét meghatározni. Ennek a jövőnek a kulcsa a költségvetés. És a legfontosabb prioritás az kell, hogy legyen, hogy javítsunk a versenyképességen, hogy eh, gazdasági növekedést célozza az európai költségvetés keretében elkötött pénzek. Az infrastruktúra fejlesztés, például a széles sávú hozzáférés mind-mind azon azt segíti majd, hogy a jövőben az emberek minden napja jobbá váljanak. De ez azt is jelenti, hogy egy szigorúan korlátozott költségvetésben csak ott érdemes pénzt költeni, ahol itt hozzáadott értéke van, az európai pénzeknek is valóban hozzájárul a megold, problémák megoldásához. Olyan idők járnak, amikor a hagyományos költekezési területeket felül kell vizsgálni, a nehéz kérdéseket nem szabad elkerülni. Például a korábbi strukturális alapok eh, által eszközölt projektek, beruházások valóban elértéke a kívánt célt, vagy a közös közösségi agrárpolitika reformjavaslatai valóban hoznak majd kézzelfogható, mérhető környezetvédelmi javulást, és ha igen, milyen áron? A jelenlegi gazdasági kihívások tükrében ez a költségvetés tervezet az új megközelítések esélyét el e, puskázza, elszalasztja, ugyanúgy, ugyanarra költünk még több pénzt. Tévedés lenne azt feltenni, hogy a kiadásokat végtelenség növelhetjük olyan időkben, amikor mindenkinek eh, szorosabbra kell húznia az övét Európában. Nekünk kell jó példával előjárnunk, azaz csökkentenünk kell az európai költségvetést. Grazie per il gruppo. Köszönöm szépen. A GUE részéről Szószá úr következik másfél percben. Szusza képviselő kapta meg másfél percre szót. Köszönöm szépen. Akkor, amikor a polgárok szükségleteiről beszélünk, és a tagállami evidenciákról, akkor a megszorítások kerülnek előtérbe, és nem a szolidaritás. Mi vagyunk a parlamentben az egyetlen legitimen megválasztott polgárokat képviselő testület, tehát a szolidaritást a mi feladatunk szóvá tenni. És én nem fogom megszavazni ezt a költségvetést, és egy csomó egyéb problémára hívnám fel a figyelmet. Különböző multinacionális gyógyszergyárak finanszírozását nem fogjuk megengedni. Az európai elzárkózás gyakorlatát sem hagyjuk jóvá, de a válságot hatékonyan kezelni kell. Ezt szükségesnek tartjuk. A bizottság azt említette, hogy megnőnek a költségvetés összegek, de a szociális alap, illetve a kohéziós alap Olaszország, Spanyolország, Portugália és Görögország kedvezményezetti juttatásai támogatását fogja növelni. Tehát munkahelyekre van szükség, csökkenteni kell a szegénységet. Ennek a szolgálatával kell, hogy álljanak az európai vezetők a döntéseikkel. Az eddigiekben a bankok és nagyvállalatok szolgálatában tevékenykedett Európa, az ő uralmuk alá került. A polgárok érdekét kell, hogy szolgálja. Munkahelyekre, egészségügyre, oktatásra, szociális biztonságra van szükség, mi ezért harcolunk. Köszönöm. Elnök. Andreasen képviselő kapja meg másfél percre a szót. Nos, a legsúlyosabb pénzügyi válság közepette a tisztelt ház ismét irreális és felelőtlen követelésekkel áll elő. Hihetetlen, hogy a többség 6,8%-os növekedést követel. Hogy az EU költségvetése teremt növekedést, munkahelyeket, ez egyszerűen nevetséges. 100 milliárdokat fordítottak eddigiekben a semmire, legalábbis a növekedést tekintve. Sokan úgy véljük, hogy az EU a maga politikai keretében nagyon súlyos felelősséget visel a válságért. Az Európai Bizottság különösen kudarcot vallott az EU forrásainak ellenőrzésében, megfelelő felhasználásának biztosításában, és ezért felelősséggel tartozik a polgárok felé. Az EU teljes integrációját és értékrendjét veszélyezteti ez a gyakorlat. Hogyha Cameron úr hallgat esetleg bennünket, üzenetem az az ön számára, hogy amennyiben továbbra is Brüsszelbe utalja át a megfelelő összegeket, akkor a felelőtlen pazarló bürokráciát támogatja. Kérem, hogy kímélje egy kicsit a brit népet, és csökkentse az EU költségvetését, tehát én nem befagyasztást, hanem csökkentést kérek. Köszönöm. Köszönöm a függetlenek nevében, Vertman asszony egy percre kap szót. Köszönöm, köszönöm a lehetőséget, elnök asszony. Hosszú távú pénzügyi gazdasági válságot élünk Európában, amely sajnálatos módon óriási munkanélküliséget okozott. Ez társadalmi időzített bombaként ketyeg, és óriási terhet ró mindenféle rendszerre. Az európaiak azt várják Európától, az Uniótól, hogy gyorsan reagáljunk. Ennek a hátterében, ennek tükrében a 2013-as költségvetés tervezet jól átgondolt reakció jelenlegi helyzetre, mert még az uniós intézményeknél dolgozók számát is csökkentik, az ő jutatásaik is csökkennek. A növekedés helyezi előtérbe, ez a

Köszönöm szépen. Vaughan képviselő másfél percben. Köszönöm szépen, elnök asszony, Lavia úrnak köszönöm a kiváló jelentést. Én most az egyéb területre tartozó illetve ötös fejezetbe tartozó költségvetés jelentés tevőjeként szólok. Bizonyára emlékeznek a biztos úr levelére, az 1,9% alatti határ eh, betartására hívta fel a figyelmünket, és jelen pillanatban az 1,9%-os növekmény a mi álláspontunk, hiszen a parlament összeállított egy munkacsoportot, a parlament költségvetésében keressük a megtakarítási lehetőségeket, vizsgáljuk az úti költségeket, illetve a missziók, a munkatársak költségeit, és az egyéb tagállamok, az amerikai kongresszus vonatkozásában is. Azt hiszem, hogy szeptemberig a parlamenti költségvetésben is eh, javaslatot tudunk tenni a költségcsökkentésekre, és az év végéig megszületik a jelentés. Az egyéb intézmények költségvetésére is szeretnék kitérni. A bizottság 3,2%-os növekedést javasolt eredetileg. A tanács úgy tudom, hogy növekedés szintjén 1,8%-ot képvisel, ami az 1,9%-hoz nagyon közel áll, amit eredetileg a biztos javasolt. Bár minden intézményt egyenként kell megvizsgálnunk, tudjuk, hogy a, bí- a bíróság a külügyi szolgálat esetében már úgy nyilatkozott, hogy sokkal nagyobb növekedésre van szükség az 1,9%-hoz képest többet kellene elérnünk, és reál értékben csökkent az adminisztratív költségkeret a parlament számára. Ez lenne a megfelelő álláspont, illetve a többi intézmény számára is. Per un minuto. Köszönöm. Fajmon képviselő kapszót. Tisztelt elnök asszony, tisztelt hölgyeim és uraim! Ugyanúgy, mint minden évben, beszélünk, a háromoldalú egyeztetésre vonatkozó megbizatásról, annak érdekében, hogy elfogadhassuk a jövő költségvetést. Kérek mindenkit, hogy a józan észre támaszkodjon, és támaszkodom arra is, hogy hajlandók lesznek a kompromisszumra. A mi parlamentünk nem szabad, hogy felesleges módon öntsön olajt a tűzre, és hogy teljesíthetetlent kérjen. Az Európai Unióban a gazdasági helyzet továbbra is bonyolult, és ez nem fog megváltozni a jövő évre. Éppen ezért nem lehet erre erőltetni a tagországokra a radikális kiadás növelést. Fontos, hogy a jövőbeni költségvetést időben és megfelelően fogadjuk el, annak érdekében, hogy ne kerüljünk késlekedésbe, illetve ne kelljen átmeneti intézkedésekkel dolgoznunk. A kisebb dolgokról szóló felesleges vita az Európai Unióban veszélyeztetni a gazdasági helyzetet, és ezt nem szabad megengednünk. Szeretnék arra emlékeztetni, hogy a jövő évben a közvetlen kifizetések a gazdák számára a jövő évben jogos helyzetet kell, hogy teremtsen, és az új tagországok képviseletében. Én ezt támogatom. Köszönöm szépen a figyelmet. Köszönöm. Most pedig eh, Lozovics úr kap szót, egy percben parancsoljon. Köszönöm szépen.

Támogatom a bizottság tervezetét, kivetképpen a többi javaslat fényében, amely javaslat a növekedés és foglalkoztatás területén született. Ami nem tetszik, ez a, Progress projekt támogatásának csökkentése. Nagyon fontos a nemek között egyenlőség, a diszkrimináció elleni küzdelem, a költségvetés a jövőnk, ha nem adunk a fiataloknak megfelelő fejlesztési lehetőségeket, ha nem adunk nekik munka lehetőségeket, akkor nem tudunk felülmelkedni a válságon. Nem halad, hanem halászhálót kell adni a fiataloknak. Grazie la parola. Köszönöm szépen. Hátom képviselő következik egy percre. Voorzitter, afgelopen weekend ben ik naar... Elnök asszony, Múlt hétvégén megnéztem az Ice Age 3 filmet, és két ausztrál állatka szerepel benne, és amikor megkérdezik őket, hogy miért van annyi problémánk, azt mondják, hogy hát hagyjavassunk be egy titokba, azért, mert mi igazán-igazán buták vagyunk. Talán ez egy releváns megjegyzés lenne a 2013-as költségvetési vitához is hogyha megnézik a 6,8%-os emelést a Lavia jelentésben, és azt, hogy ugyanakkor mennyi célkitűzés kapcsolódik ehhez, hát ki tud ilyet kigondolni. Miközben mi vagyunk azok, akik kigondolták. 2013-ban minden emelkedni fog. Föl lehet tenni a kérdés, hogy mi nem fog emelkedni a költségvetésben, és az állampolgárok pedig föltehetik azt a kérdést, hogy hogy van az, hogy Európának ennyi és ilyen nagy problémái vannak. És azt hiszem, hogy a válasz hasonló ahhoz, mint az Ice Age 3-ban, mert nagyon-nagyon buták vagyunk. Köszönöm szépen. Szanowni Państwo, budżet Unii Europejskiej jest głównie... Köszönöm szépen. Hölgyeim és uraim, az Európai Unió költségvetése a szolidaritás kifejezése a 27 tagállam között. Az EU költségvetésnek nem csak az a célja, hogy a különbségeket is kiegyenlítse, hanem az is, hogy a versenyképességet és a munkahelyteremtést is támogassa. Hölgyeim és uraim! Vannak elképzeléseink, hogy a gazdasági növekedést hogyan stimulálhatnánk az Európai Unióban. Léteznek a strukturális alapok, létezik a hetedik keretprogram, létezik az innovációk támogatására és az élethosszig tartó tanulásra vonatkozó támogatási program. Az egész Európai Unió így összefoghat, és ezek elősegítik azt, hogy legyőzzük a 21. század kihívásait, különösen amikor új munkahelyek teremtéséről van szó. Ezért aztán biztosítanunk kell azt, hogy a 2013-as költségvetés ne csak a kötelezettségeinket fedje le, hanem segítse a válság legyőzését is. Ami a részleteket illeti, szeretném megjegyezni, hogy nem szabad, hogy a növekedés mértéke eltérjen a kihívások mértékéhez képest. A pénzügynek követnie kell a célokat. A 2012-es költségvetéshez képest 6,8%-a kellene, hogy nőjön a költségvetés. Én úgy gondolom, hogy ez a minimális növekedés, amire szükségünk van, hiszen nem koncentrálhatunk csak arra, hogy adhok megoldásokat találjunk a válsághelyzetre, inkább

Biztos úr, kedves kollégák! Kurja. A gazdasági helyzet Európában nagyon lehangoló. Ezt láthatjuk, és elvárjuk a tagállamoktól, hogy spóroljanak. Nagy megszorításokat eszközölünk az oktatásban, képzésben, az egészségügyben. Ilyen helyzetben most nem tehetjük azt meg, hogy a mindennapi élettől elvonatkoztatott síkon próbáljunk meg érvelni. Mindenkire vonatkozik ez a helyzet, minket is érint, hogyha a költségvetést emelni akarjuk, de közben nincs rá fedezet, akkor a saját házunkat bontjuk le, és akkor azt az üzenetet közvetítjük, hogy közömbösek vagyunk be kell azonosítanunk, hogy hol spórolhatunk. Nem szabad EU szintre vinni azt, amit a tagállamok maguk is megtehetnek. Köszönöm. Grazie, la parola. Köszönöm szépen. Holmeyer képviselőasszony következik másfél perc. Tisztelt biztos úr, kedves kollégák! Ma külön figyelmet szeretnék szentelni az ügynökségeknek. Feltűnt az, hogy az ügynökségek 2013-ban és a több éves pénzügyi keretben 2014 és 20 között időszakban is nem, eh, kama, nem kapnak külön kiemelt figyelmet. Például van annak az az EVA, az IOPA, az ESMA, az új felügyeleti ügynökségek. Ha ezek az ügynökségek valóban meg kell feleljenek a feladatuknak, amelyet a hétvégén ismét megerősítettünk a vita során, akkor úgy kell őket ellátni megfelelő háttérrel, forrásokkal, hogy meg tudjanak felelni ezeknek. Mert különben a terveket nem tudjuk megvalósítani. Második példa. Az Európol. Az Európolnak nagyon körültekintő gazdálkodási modellje van, kép, kiváltképpen ami az átcsoportosításokat illeti, ezek később kezdtek. Az Európol csak 10%-os mínusszal büntetik, és abból még ebből a kevesebb pénzből egy kiber bűncselekmények elleni megfigyelő központot létrehozni, hát ez azt gondolom, hogy nem elképzelhető. Szerintem észszerűen kell finanszírozni az ügynökségeket, nagyon fontos az igazgató tanácsi struktúrák átalakítása, mert azt hiszem, hogy nagyon sokszor túl sokan vannak az igazgató tanácsban, és a ügynökség hatékony működését ezek nem segítik elő. Grazie. Köszönöm szépen. Fernandes képviselő úr következik másfél perc. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt biztos úr, kedves kollégák! A 2013-as évi költségvetés 6%-kal nőtt a 2012-eshez képest a kifizetési előirizatoknál. Körülbelül 138 milliárd eurót jelent ez. Remélem, hogy ez a növekedés elégséges lesz, és így meg tudunk felelni azoknak az elkötelezettségeknek, amelyeket megtetünk az Európai Unióban. Minden egyes európai tagállam beruházásokat tesz, főleg a kohéziós politika területén. 2011 végén a bizottság körülbelül 11 milliárdot térített vissza. Ez különböző kifizetési kérvényeket jelent. Sajnálatos módon a tanács hibájából kifolyólag saját érdekei ellen lépett fel. Jó lenne, hogyha realistán és megfelelően szigorúan lépne fel a tanács, és a megígért alapokat nem kéne visszatéríteni. Azt hiszem, ez garantálná a megfelelő gazdasági növekedést, a foglalkoztatás növekedését vagy növelését, és így lehet megfelelő szociális és területi kohéziót elérni. A jelentéstevő említette, és hadd gratuláljak neki a kiváló munkájáért, tehát a jelentéstevő azt említette, hogy ezzel a költségvetéssel a KKV-ket és a fiatalokat kell védeni, növekedést és, fel, és munkahelyeket kell előállítani. Nagyon fontos a fenntartható, inkluzív és intelligens növekedés. Ez a 2013-as költségvetés lényege. Köszönöm. Grazie. Köszönöm. Matéra képviselőt nem látom itt a teremben. Következik, következnek a spontán hozzászólások. Kozlowski képviselő az első. Dziękuję pani przewodnicząca, pani komisarzu. Köszönöm szépen, elnök asszony. Az EU költségvetése egy szolidaritás és beruházási eszköz. Ezzel a gazdasági növekedést szeretnénk beindítani. Így aztán a politikáknak a követése nagyon fontos itt. Ha a válság ellen valóban harcolni akarunk, akkor nagyon sok nemzeti költségvetést is meg kell reformálni 2013-ra. Nekünk 2013-ra nagyon sok fizetést kell beterveznünk, és nagyon nagy, meg fogjuk terhelni a költségvetést. Ez veszélyezteti a kohéziós politikát a kohéziós politikának pedig leginkább ennek kellene hozzájárulni ahhoz, hogy újra növekedést tapasztaljunk az EU-ban. Köszönöm. Grazie, onorevole. Köszönöm szépen, Bazescu képviselő. Vă mulțumesc foarte mult, doamnă președinte, în stabilirea bugetului trebuie să... Köszönöm szépen. Azt gondolom, hogy nagyon fontos, hogy hosszú távú prioritásokat kell meghatározni a költségvetés létrehozásakor ami a gazdasági növekedést, versenyképességet illeti, ezeket meg kell erősíteni a tagállamokban. Én azt gondolom, hogy a költségvetési, a kifizetési előnyezetok megemelése fontos. A legaktívabb cégek a belső piacon, ugye KKV-k, ezeket kiemelten kell emelni. De a teljes beruházásoknak kisebb százalékát vonzák a KKV-k. Azt gondolom, hogy a KKV kiemelt támogatásával sikeresen lehetne kilábolni a válságból. Hadd emeljem ki, hogy a pénzügyi elszámoltathatóság nagyon fontos a fiskális konszolidáció idején. Az EU költségvetés ki kell egészíteni, méghozzá gazdaságélénkítő programokkal, amelyeket a tagállamok hajtanak végre. Köszönöm szépen. Grazie. Köszönöm. Fanny Szorói úr. Dank meedoen aan deze discussie. Köszönöm szépen. Ebben a vitában most, hogy hallgattam ezt a vitát. A hetedik év végére értünk, és van néhány kifizetés, amelyre már előző években elköteleztük magunkat, és a kohéziós politika alá esnek. Általában az történik, az első néhány évben a nettó befizetőkhöz visszajut a pénz, és hogyha a későbbi éveket megfigyeljük, akkor már nem hajlandóak többé befizetni a nettó befizetők. Pedig tudják az emberek mindig, hogy egy számlázási időszak végén érkezik a számla, úgyhogy mi, ez nem meglepetés. Miért van az, hogy amikor megérkezik a számla, akkor azt mondják, hogy nincs rá pénzük. Miért van ez? Nem értik az állampolgárok, és én is értem. Köszönöm. Honorevole Páska. Köszönöm szépen, Páska képviselő következik. Szár, Köszönöm szépen. A gazdasági helyzet az Európai Unióban továbbra is bonyolult, és bonyolult marad, és meg vagyok arról győződve, hogy az Európai Parlament éppen ezért eh, nem szabad, hogy túlzásokba essen, amikor is a költségvetés megemléséről szól. A tagállamoknak egyre többet kell megtakarítaniuk, és befektetniük. Nem vagyok arról meggyőződve, hogy a parlamentnek és a bizottságnak tiszteletben kell tartania a tanács véleményét. A tagállamokat kell tiszteletben tartani. Tudjuk, hogy a tartalékok megvannak még, hosszú távon azt gondolom, hogy nagyon sok politika észszerűnek tűnik. Mire gondolok itt? Azokra a forrásokra, amelyeket például az Európai Történelem házára fordítottak. Szerintem vannak jobb utak is. Grazie. Köszönöm. Most Lewandowski biztosnak adom meg a szót. Thank you for your... Köszönöm szépen ezt a sok észrevételt. Úgy látom, nagyon divatos lett a nemzeti költségvetéseket az európai költségvetésekkel összevetni. Ez, ez félig meddig helyén való, de az analogia félig meddig tehát helytáll. Az Európai Bizottság mindig is egyensúlyban van, sosem tudunk eladósodni. Ez a méretünk miatt van, a GNI 1%-át teszi ki a mi költségvetésünk, de ott van az az 5-6 százalék, amelyet az európai intézményekre költünk, és nem lehet összehasonlítani azon eurotrilliárdokkal, amelyeket adóságként halmoztak fel a, a tagállamok. Ugyanakkor megpróbálunk felelősen ö, ítélkezni az európai pénzekről. Az analógia arra vonatkozhat, hogy megpróbáljunk a lehető legtakarékosabb lenni a közigazgatásban. 2013-ban az EU történetében először csökkenteni fogjuk az EU-s alkalmazottak számát. Ez sajnos az ügynökségeket is illeti Holmeyer asszonyhoz intézném szabad, de az ügynökségek területén is csökkennek. Ha van teljesítmény oldalon megtakarítás, ha kiigazításra van szükség a fejlesztés, területén, a fejlesztési eszközterületén, a fejlesztési együttműködési eszközterületén, Ázsiában és Latin Amerikában, akkor megtakarításokat kell eszközölni. Ez a 2013-as költségvetés tervezetben az LKT-ban megtalálható. Ami a kiadásainkat illeti, 66 milliárd euróval kevesebbet adunk a 2010 7 és 13 közötti időszakban megállapítotthoz képes kevesebb. Ez például az, hogy a teljesítmény orientáltságú csökkentés vagy megtakarítás. De mi is a költségvetés? Indokolt, legitim számlák fedezésére szolgál ez a költségvetés a tagállamokban. 94%-a a költségvetésnek Brüsszelen kívül van, 6% pedig az adminisztrációra kerül. Mi van, amikor késő majd nem fizetünk? Ez a visszatérítés. A pénzügyminiszterek, a pénzügyminisztériumok ö, visszatérítése. Ugye hát, ha késlekedünk a kifizetés, mi az EU részéről, akkor kellemetlen helyzetbe hozzuk a tagállamok költségvetését. Nem, tehát arról van szó, hogy a kis és középvállalkozások számára a hitelválságon felül kell tudni emelkedni. Na most, ami a ki nem fizetett előjelzatokat illeti, ez a jövőbeli számlákról szól. Nincs valódi megoldás, nem igazi opció. 2013-as költségvetést a teljesítmények alapján határozták meg, a tagállamok teljesítmény alapján. Egyetétek ellen Lemez úrral, hogy talán egy kicsit skizofrén dolog, hogy elküldjük a számlákat Brüsszelbe, kritikusan ezeket felülvizsgáljuk, és akkor mindent megteszünk annak érdekében, hogy tiszteletben tartsuk a megállapodásokat. Most most 27 országból érkező számlák tisztele bentartását ne vessék a szemünkre, ez skizofrén. Azt gondolom, hogy a 2013-as költségvetés, ami a legutóbbi, senki sem lepődött meg, hogy vannak kiegészítő kifizetés iránti kéremek. Ugye az Európai Unió növekedési agendáját fiskálisan felelősségteljesen kell megvalósítani. Grazie, commissario. La parola... Köszönöm szépen, biztos úr. Most Lavia úr, következik képpen. Grazie, Presidente. Köszönöm szépen, elnök asszony. Hadd mondja köszönetet a kollégáknak, nagyon érdekes vita, vitát tudhatunk magunk mögött. Azt hiszem, hogy a hozzászólók nagy többsége támogatta a bizottság álláspontját. Nyilvánvaló, hogy minden attól függ, hogy milyen kötelezettségek kötelezettségvállalásokat tettünk, a kifizetések ezt tükrözik, amikor a RAL 207 milliárd euró, az hi, akkor nagyon ö, nagy mennyiségűek egyfajta hegyet alkotnak a, kiszámít, a kifizetendő számlák. Tehát ezek legitim kötelezettségvállalások, ezeket kell most kifizetni. Nos, a kifizetéseket leginkább az, oda kell koncentrálni azon rubrikákra, amelyek a növekedése, illetve a gazdasági fejlődésre vonatkoznak. Ezt a fajta csatát kéne nekünk levezetni. A parlament ezen mandátummal indul a trilógusra. Meg, meg, megkértük a az intézményközi együttműködést azért, mert nyilvánvaló, hogyha nem közös alapról indulunk el, hogyha nem ugyanolyan információval jelentkezünk kezdetben, akkor valószínűleg másmilyen következtetése jutunk. Tavaly ez történt, egészen más alappal ültünk a tárgyalóasztalhoz. Ma üres itt ez a terem, de a mandátumunkkal arra kérjük a tanács, tanácsot, hogy vegyen részt ő is a trilógusban, hiszen nagyon fontos az, hogy a 2013-as költségvetést úgy tudjuk lezárni, hogy világos legyen mindhárom fél számára, hogy pontosan mik a szükségleteink. Megköszönöm Lewandowski biztos úrnak, hogy olyan hűen hű partnerem volt az együttműködés során, és remélem, hogy a költségvetést majd annak idején nagy többséggel tudjuk elfogadni, és mindez természetesen annak függvényében dől el, hogy milyen lesz az együttműködés a többi intézménye. Elnök, köszönöm szépen, Lavia úr, lezárom a vitát. Holnap fél egykor lesz majd a szavazás ebben a témában.